Bizottság munkahelyteremtési, növekedés és beruházási csomagja tárgyában. Juncker Bizottság elnök úr parancsoljon. Elnök úr. kollégák, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Éppen egy hónappal ezelőtt szóltam önökhöz, és akkor azt ígértem, hogy nagyra törő beruházási tervet fogok ismertetni még karácsony előtt. Nos, egy hónap eltelt, a karácsony korábban érkezett, itt vagyok, teljesítem ígéretemet. Itt teszem ezt először az Európai Parlamentben. Annál is inkább, mert ez az, az intézmény, ahol fontos dolgok kell, hogy megtörténjenek. Ma Európa lapoz egyet, Évek óta harcolunk azért, hogy az államháztartások hitelességét helyrehozzuk, és erősítsük a reformot. Most ezeket követően egy nagyra törő ciklus következő lépését tesszük meg, egy realista, ám mégis ambiciózus beruházási terve. Európa motorját be kell indítani, és ezt most tesszük, most fordítjuk meg a kulcsot. Többre van szükség, mint pénzre, projektekre, számokra, szabályokra. Emberekről szól a gazdasági növekedés, állampolgárainkra kell gondolni, különösen azokra, akik munkanélkül élnek. Üzenetet kell küldenünk az európaiaknak, meg a világ többi lakosának is arról, hogy Európa ismét a színpadon van. Elkezdett dolgozni, nem visszafele kell nézegetni, a beruházás értelemszerűen a jövőről szól. Persze nem szabad megfeledkeznünk azokról az áldozatokról, amelyeket Európa, az európaiak hoztak az elmúlt hat évben, hogy lezárják a válságot, és hogy leküzdjék annak negatív hatásait, meg, kell, megnyitni, meg kell nyitni piacokat, és meg kell reformálni minden gazdaságainkban, ami nem működött. Ezek szükséges, ám nem elégséges lépések a növekedés beindításához. Igen, szerkezetváltásra van szükség ahhoz, hogy a ö, szociális piacgazdaság értékeit megőrizzük és tovább vigyük. Igen, az államháztartások gazdálkodásában hitelesség kell, hogy fenntarthatóak legyenek a, a, a, a közszektorok, és ehhez, hogy ezt a ö, tökéletes kört lezárjuk, beruházásokra kell szükség senki sem él meg, csak kenyéren is. Csak ahhoz, hogy a kertek kivilágozzanak, öntözni is kell a földet. Ez az öntözés. Ez a közös gazdasági siker úgy érhető el, hogy nem egymás ellen harcolunk, egymás ellen fordulunk, hanem egységes üzenetet fogalmazunk meg arról, hogy Európa a jövő nemzetekei számára is, meg a világ többi lakosa számára is reményt nyújt, mint egy ígéretes, a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, beruházást elősegítő egység. Miért tesszük mindezt? Most azért először is, mert nem csak ö, a beruházások korlátozottak most, hanem egyfajta csapdában vagyunk. Amikor befektetőkkel beszélünk, mindenki egyetért közöttük abban, hogy Európa nem az a hely. Európa érdemes beruházni, befektetni, ám a számadatok teljesen másról beszélnek. A befektetési szintek az Európai Unióban 370 milliárdat donálnak a történelmi mélyponton. Még az Egyesült Államokban beindultak a beruházási befektetések, Európa ebben lemaradt. Vajon miért? Most azért, mert a befektetők nem nagyon bíznak, nincs hitelesség, nincs bizalom az e-, európai gazdaságok iránt. Másrészt azért is mert a nagy paradoxonnal kell szembenéznünk, annak ellenére, hogy a világ pénzpiacain és a vállalatok számláin hatalmas likviditás van, hamozódott fel, nem indult be a beruházás Európában. Harmadsor, harmadikok pedig az, hogy a költségvetések ki vannak szikkadva, a GDP 60%-áról 90%-ra nőtt az eladósodás néhány év alatt. A közkiadások, költségvetési kiadások már majdnem 50%-át adják az Európai Unió GDP-nek. Tehát arra van szükség, hogy okosabban használjuk fel ezeket a közpénzeket, ide vonzva további befektetőket. A közkiadásokat, a költségvetési oda kell tenni, ahol legjobban működnek. Az iskolákat, és a, a jólét rendszereket kell finanszírozni, és nem a, a, a hitelek kamatait visszafizetni. E szimptomákkal kell szembenéznünk, és egy dologgal kell összehasonlítanunk, ami számít a reálgazdaságra. Ez nem a nemzeti ideológiai, politikai viták ideje jött el, hanem eljött az ideje annak, hogy egy igazi politikai, gazdasági konszenzus jön létre, egy olyan nagy alkú, egy nagy, nagy megállapodás, amely beindítja Európa működését. Sokszor beszélünk arról, hogy friss, úgynevezett friss pénzre van szükségem. Szerintem inkább egy friss indításra van szükség, friss befektetések, beruházásokra. Mások azt mondják, több hitelt kéne fölvennünk, én szerintem nem. A nemzeti költségvetések már így is túl vannak feszítve, az Európai Unió ö, tud működni úgy is, sőt hitelegeset venni a likvid ö, pénzpiacokon, hogy tovább növelnénk az eladósodást, ne terheljük meg gyerekeinket, unokáinkat, ne vegyünk föl több olyan hitelt, amit aztán nekik kell visszafizetni végül. A stabilitás és növekedési paktum szabályait ne hígítsuk fel, ebben egyet állapodtunk meg. Ez megint csak a hitelesség alapkérdése. Ugyanakkor, ha a tagállamok a stabilitási mm, csomagban ne vegyük figyelembe azokat a, a beruházásokat, amelyeket a tagállamok tesznek, igazi beruházásokat. A közpénzek rendelkezésről közpénzeket arra kell felhasználnunk, hogy a, olyan tőkét mobilizáljunk katalizátor hatással, amihez nem férnénk egyébként hozzá. Minden közpénzbe vetett euró beruházás további magánberuházásokat vált ki, és ez munkahelyeket hozhat létre. Ezt kell megvizsgáljuk. Meg kell vizsgáljuk a projekteket. A friss befektetések, beruházások céljai vonzóak kell legyenek. Meg kell szabadítjuk ezeket a különféle terhektől, és ne a politikai célok, hanem a gazdasági realitás vezessen bennünket a beruházásokkor. Egy dolgot világosá kell tenni. Az a pénz, amit az asztalra teszünk, azt pótolja ki, ami már megvolt, amit már beruháztunk. A 630 milliárdot pótolja ki, ami a struktúrális és befektetési alapokból nemzeti és regionális szinten beruházásra, befektetésre kerül, és az Európai Beruházási Bank már eddig eszközölt beruházásait egészíti ki ez a mostani pénz. A 10 milliárdos tőkenövelés után az Európai Beruházási Bank 180 milliárdot tett be már most is a reálgazdaságba. Mindez kiegészíti a már most futó programokat, melyek infrastruktúrális, innovációs és KKV-s beruházásokat működtetnek már most is. És talán a legfontosabb látni azt, hogy mindez kiegészíti azt, amit a tagállamok tehetnek, hogy segítsenek magukon. Mert a tagállamok is kell, hogy támogassák a beruházási környezet javítását, a közpénzek jobb felhasználásával, a strukturális szerkezetváltás mellett erősebb elkötelezettséggel. Hogy mondjam el, mi a vízió, milyen jövőképet látok én, hova menjen mindez a pénz? Nos, én úgy látom a jövőt, hogy egy Szalonikiban élő iskolás vadonatúj osztályterembe tud bemenni reggel, ahol új komputerek működnek. Európai kórházak életeket mentenek meg a legmodernebb orvosi berendezések révén. Egy francia vonata, munkába járó elektronikus autóját úgy tudja feltölteni, ahogy ma tankolunk a benzinkúton. Háztartások, vállalatok, akik technológiai előre lépést alkalmazzák arra, hogy energiahatékonyabban működjenek. Az energiahálózatunkat össze kell kapcsolni, hálózatokat, piacokat integrálva, bekapcsolva a megújuló energiaforrásokat, diversifikálva az ellátást. A közlekedési ágazatnak is modernizálni kell infrastruktúráját, csökkentve a dugókat, javítva a kereskedelmi kapcsolatokat. A környezetvédelmnek jobb ö, anyaggazdálkodásra van szükség, vízgazdálkodási eszközökre van szükség, gyorsabban működő, sávú adatközpontokra van szükség Európa szerte, és be, be kell ruháznunk az oktatásba és az innovációs rendszerekbe, mert ezek egy sokszor alulfinanszírozott alulfinanszírák, és a fő versenytársaink jobban állnak az oktatásban. Az emberekbe való beruházás az, amiről szól a szociális piacgazdaság. Azok az igények, amelyekkel szembe kell nézzünk, óriásiak. Egy generációs kihívással is szembe kell nézzünk, Európa most kell ezt megélje. Hogy fog mindez működni? A pénz nem fog az, az ölünkbe hullani az égből, nem csak úgy nyomtatjuk a pénzt, hanem ide kell vonzani a pénzt Európába, hogy nekünk működjön. Ma egy új szerkezetet állítunk fel, mely révén ez lehetséges lesz. Egy olyan kockázatviselési kapacitást kell beintanunk rendszerszerűen, amely ide vonzza a befektetőket. A tervünk három fő pillére épül. Egyrészt egy új európai alapot hozunk létre a stratégiai befektetések érdekében, melyet közpénzekkel garantálunk az európai költségvetésből és az EBB-ből. Ez az alap 315 milliárdot kell, hogy mozgósítson a következő három évben. Egyesek persze azt mondják, mindez még nem elég. Emlékeztetnem kell önöket arra, hogy az EU történetében ez a legnagyobb eddig erőfeszítés arra, hogy pótlagos beruházásokat váltsunk ki katalizátor hatás révén az európai befektetésekkel. Egyesek talán tartanak a kutatási infrastruktúrális allokációk hatásaitól. Attól félnek talán, hogy a Horizon 2020-as és a Connecting Europe költségvetési sorról áttett pénzek azt jelentik, hogy elvész ez a pénz. Ám nem erről van szó. Minden euró, e- mely a programokba kerül az alapokból, 15 eurót hoz a kutatási és innovációs projektekben nem csak átteszegetjük a pénzeket, hanem azért reallokálunk, hogy maximáljuk a hatást. Ha a tagállamok is hozzájárulnak az alapokhoz, akkor a jelentős pénzösszegek vonzó, vonzó ereje még nagyobb lesz. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A második komponente, komponense a programnak a következő egy hihető projekt hálózatot hozunk létre, technikai háttérrel és beruházásokkal, növekedésorientált projekteket támogatjuk, hogy az európai növekedést támogatjuk. Ez nem a politikusok munkája, hogy projekteket valósítsanak meg, mi csak tendereket írunk ki erre. Kinek a feladata ez? Ez a szakértők feladata, akiknek megvan a megfelelő tapasztalata és a know-how-ja arra, hogy létrehozzák ezeket. A beruházási bizottság lesz felelős ezek megítéléséért, akik minden szociális perspektívát figyelembe vesznek, hogy milyen hozzáadott értéket teremt a projekt. Mi a harmadik komponense a, projek- a projektünknek? Ez egy ütemterv, amely Európát vonzóbbá teszi a beruházók számára. Ez egzintenciális szempontból nagyon fontos, hogy a bürokráciát leépítsük, és az akadályokat eltávolítsuk, mert itt nem csak igazából a pénzekről van szó, hanem, és főleg arról, hogy milyenek a szabályzati rendszerek. Az Európai Beruházási Bank az elmúlt években kitűnő munkát végzett. Én nagyon örülök annak, hogy központi szereplővé vált és partnerünké ezekben az új beruházási programokban. A bankok három ája, egyébként ez nem kockázatmentes, mutatja azt, hogy Európa milyen jól teljesít, és még többet tehet a beruházási bank Európáért. A bank nélkül az invest, a beruházási program nem jöhetett volna rétre, ezért Werner Hoyernek, a bankelnökének szeretnék köszönetet mondani, hogy kitűnően együttműködött velünk, az elmúlt hetekben, inkább hónapokban mondanám, hiszen mi vagyunk azok a bizottság részéről, akik nem régen hivatalba léptek. De Werner Hoyer és én már júliusban, mielőtt a bizottság elnökévé váltam volna, intenzíven tartottuk a kapcsolatot, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és hálásnak kell lennem neki. És azért is, hogy itt ül ma velünk. Hölgyeim és uraim, még néhány fontos lépést meg kell tennünk. De ezeket rögtön meg kell kezdenünk, és ez még csak a kezdet. Ezért aztán lenne egy kérésem mindenkihez, akinek az a célja, hogy Európában a növekedés újra megvalósuljon. A tagállamok lépjenek be az alapba, és így a teljesítő képességét erősítsék. A tagállamoknak is vannak kötelezettségei, amikor arról van szó, hogy fel kell kurbliznunk az Európai Unió teljesítőképességét. 15 eurót hoz minden egyes euró, amit beruháznak a teljesítő képességbe. Ez a tőkenövelése ennek az alapnak javítja a költségvetést, a növekedési és stabilitási paktum azonban nem számít bele. A tagállamok, ha nem tudnak számolni azzal, hogy mi lesz a hozadéka a beruházásoknak, miért ruháznának be? Nagyon egyszerű. Spanyolországban a növekedés növekedést okoz Franciaországban, az utána növekedést okoz Olaszországban. Dél-Európában, hogyha növekedés következik be, akkor Németországban is hatása lesz ennek. Mi nem csak unió vagyunk, hanem sorsunió is, most már ezt föl kellene ismernünk. És minden egyes helyzetben támogatnunk kell egymást. A 315 milliárd eurót illetően, ez nem egy felső határa beruházásokat illetően, hogyha az alap beválik, és be fog válni, ebben biztos vagyok, akkor meg is növelhetjük ezt az összeget. Az Európai Parlamentben csak úgy, mint a tanácsban. A lehető legnagyobb támogatásra van szükségünk ehhez a beruházási programhoz, hogy kiépítsük a célokat, kijelöljük. Európában koalícióra van szükség a beruházás támogatók támogatására. Monsieur. Önök úr, hölgyeim és uraim! Számítok az önök parlamentjének elkötelezettségre, segítségére, hogy a szükséges jogszabályokat is elfogadják ahhoz, hogy ezt az alapot átültessék a gyakorlatba. Ugyanezt várom egyébként az Európai Tanácsban is a kollégáktól. Operatívvá kell válnia jövő júniusra ennek az alapnak, ahhoz, hogy elkezdhessenek a beruházások, és meghozzák a kívánt eredményeket. Az Európai Parlament kulcsfontosságú partnerünk abban, hogy együtt újra beindítsuk Európában a gazdasági növekedést. Mi felelősek vagyunk az Európai Bizottság részéről önök felé, és természetesen ígérhetem, hogy rendszeresen beszámolunk majd a beruházási befektetési alap működéséről. Azt is ígérhetem, hogy az alelnök, illetve a különböző ágazati biztosok, valamint az Európai Beruházási Bank képviselői is rendszeresen beszámolnak az önök szakbizottságainak a szalapműködéséről. Engedjék meg, hogy nagyon világosan fogalmazzak. Szükségünk van az önök politikai támogatására és segítségre, de a tervet nem szabad átpolitizálni. Politikai játékszeré nem válhat ez a projekt, nemzeti kívánságlisták ne készüljenek. Ez az Európai Unió hitelességét kockáztatná, a, főként a pénzügyi piacokon a világ szinten. Ezért számítok az önök professzionalizmusára, tapasztalatára, az Európai Beruházási Bank szakértelmére. Ez a terv nem egy tulajdonképpen nem egy pénzautomatának kell felfogni, egy ATM-nek, nem erről van szó. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely egyszerűvé teszi a, a közszervek és a befektetők számára is, hogy pénzhez jussanak, egy olyan mechanizmusra, amely az idő menetével folyamatosan alakulhat, átalakulhat, amely nem korlátozza az egész tematikus, ágazati, földrajzi működését ennek a programnak egy, egy valóban hiteles mechanizmusra, amely ugyanakkor garantálja azt, hogy felelősen járunk egy olyan mechanizmusra, amely a válság hatásai által leginkább érintett országok pénzhezjutását legjobban segíti. Egy hónappal, valami kicsivel egy hónappal azután, hogy hivatalba lépett a Juncker bizottság, az én általán vezetett szakbizottság, itt állunk és be, benyújtjuk ezt a tervet, és természetesen készen állunk arra, hogy eh, eljátszok a ránk háró szerepet, ezt várjuk önöktől is. Hogyha működik ez a terv, akkor 2018-19-20-ra valóban eredményeket hozhat ez, elnök úr. Egy olyan befektetési offenzívát indítunk, amely a gazdaságpolitikát teljesen átalakítja, hosszú távú munkahelyteremtő beruházásokat tervezünk, a kis és középvállalkozásokat próbáljuk kisegíteni a válságból, hiszen ők Európa munkahelyteremtői, ők indíthatják újra a reálgazdaságot. Hölgyeim és uraim, e, új szakaszt nyitunk a pénzügyi felelősség, illetve a, gazdaságpolitikai együttműködés terén. Egy valóban úttörő terv ez. Ez volt a hiányzó darabkája a kirakósjátéknak. kirakósjátéknak és azt hiszem, hogy az ördögi kört pozitív előjellel láthatjuk el ezáltal. Megfelelő pénz, mennyiségű pénz és megfelelő eszközök majd rendelkezésre állnak most már Európában. A reményvesztett európaiak millióinak kínálunk új reményt, ha talán el is hiszik majd, hogy a befektetések epicentrumává vál hat Európa, Európa újra növekedni tud, és az európai szociális modell fennmarad, kiállja az idő próbáját. Jó irányba indultunk el, így most már nincs, nem fordulhatunk vissza. Köszönöm elnök úr a figyelmét. Vielen Dank, Herr Juncker. Das Wort hat Köszönöm szépen, Juncker úr. Most pedig a beruházási bankának Hoyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És különösen köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy önökhöz szólhatok itt ma a parlamentben, és a bizottság által beterjesztett programot kommentálhatom. Teljes mértékben támogatom ezt a programot. Azt javaslom, hogy a bank minden egyes eleme támogassa ezt a programot, amit Juncker úrtól hallottunk, és tegyenek meg minden ennek érdekében a következő hetekben és hónapokban. És utána persze az Ecofinon on decemberben beszámolunk, és a decemberi tanácsban is beszámolunk az eredményekről. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy a hiányosságokkal foglalkozunk. A bank az év elején a beruházási hiányosságokról készített tanulmányt, és azt láttuk, hogy 7 évre az Európai Unió a 2007-es adatokhoz képest 15-20%-kal le van maradva, és állandóan ez a hiány jelentkezik. 15 éve az Európai Unióban innovációs hiány is jelentkezik az Európai Unión kívül létező versenytársainkhoz képest. Némelyükük a GDP 1,5%-ával való lemaradottságot mutat a kereskedelmi kapcsolatokban. Ezért aztán az ECOFINT szeretném arra kérni majd, hogy egy tanulmányt készítsenek, mi szerinten nem léteznek beruházási lehetőségek Unióban. Egy task force-ot hoztunk létre ennek érdekében, és azt mutatja az eredmény, bár szeretnénk, hogy ez nem lenne így, hogy a, szeretnénk, ha nem lenne ö, teljes mértékben így, hogy nem elegendő a projektek száma, de léteznek. A kérdés az, hogy a hiányosságokat miért nem pótolják a beruházások területén a magánszektorból? Mik az akadályok? A kockázat? Ha igen, akkor foglalkozunk ezzel. A szabályzati rendszer? A jogalkotási rendszer? Én nagyon örülök annak, hogy a bizottság elnöke megtesz mindent annak érdekében, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Nagyon fontos a bizalom kérdése, hiszen a beruházásokhoz erre mindig szükség van. Ezért aztán először be kell azonosítanunk a hiányosságokat az okokat, hogy miért nem jönnek létre a beruházások, és utána meg kell találnunk az eszközöket. Az elmúlt 7 év tapasztalataiból tanulhatunk. 2007 óta több mint 500 millió eurót áldoztunk beruházásokra. A jövő év végére a bank 180 milliárd eurót szán a beruházásokra az ajánlásoknak megfelelően. 2012-ben, amikor a tanácsnak megígértem, hogy 18-szorosára emeljük a támogatási összeget, nem voltam benne biztos, hogy tartani tudjuk-e ezt, de amikor visszajövök ide önökhöz decemberben, akkor valószínűleg arról tudok beszámolni, hogy messze többet áldoztunk erre. A válság előtt a projekteket a magánszektor támogatására finanszírozták az állami pénzekből is. De beruházásokat láttunk, és a versenyképesség sérülését. De a válság után a likviditás már nem probléma, nagyon biztonságosak a projektjeink. A piacnak bizonyos részei már nem kockázatosak, és ami még maradt probléma, a KKV problémája. Itt sajnos nem adható egy olyan formula, ami mindenkinek megfelelne, hiszen minden egyes vállalkozásnak különböző formájú támogatásra van szüksége. Hogy a piaci hiányosságokat pótoljuk a magas kockázatú infrastruktúrás beruházások területén, ezzel is foglalkozni fog az új alap, amit a elnök úr ismertetett. A beruházási bank 5 milliárd eurót szán az új kezdeményezésre, plusz ehhez kell hozzászámolni természetesen a tanács által a költségvetésből adott 16 milliárd eurót. A tőkeintenzív projekteket, kockázatos projekteket támogatjuk, és 2015-re teljesülő projekteket támogatunk. Én tisztában vagyok azzal, hogy önöknek döntéseket kell hoznia a tanácsnak is ez időbe telik. Addig, amíg az új struktúrák megvalósulnak, addig az Európai Beruházási Bank segítheti önöket azért, hogy 2015-ben valóban beinduljon a munka. Tisztázni szeretném. Az Európai Beruházási Bank az Európai Unión kívül is támogat projekteket, a forgalmunk 10%-a az Európán kívüli projektek támogatásából ered, és humanitárius, energia és éghajlatváltozási politikákat is támogatunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a javaslat valóban nagyon jelentős, és valóban beruházást teremthet Európában. Az Európai Beruházási Bank tudatában van annak, hogy ez nem egy panacea, de legalább ez egy konkrét ígéret arra, hogy Európának milyen beruházási igényei vannak, és remélem, hogy most valóban segíthetünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, uram! Köszönöm, Hajer úr, most pedig a néppárt vezetője, elnöke Weber úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, bizottsági elnök úr, Hoyer úr, kollégák. Eh, ígéretet tettünk Juncker úr választásos megválasztás során és a kampány során. Azt ígérte, hogy az Európai Parlament figyelmének középpontjában az állampolgár áll majd. Ezt mondtuk mi is a kampány során, és Juncker úr is. Ma nem absztrakt számokról beszélt, hanem az európai munkanélküliekről, az európai vállalatokba beruházásokról, az emberekbe való befektetésekről beszélt, konkrét problémákról. A bizottság három hét ígérettel, ígérete után beterjesztette ezt a csomagot, és meg kell köszönjük a bizottságnak, és azt is köszönjük, hogy a bizottság teljes taglétszámmal itt van ma, ez mutatja elkötelezettséget, és azt, hogy a beruházási csomag bemutatása itt történt az Európai Parlamentben először a tegnapi döntés után, ez is egy pozitív, jó jelzés. ehhez fontosságát mutatja. A néppárti frakció számára központi fontosságok voltak bizonyos kérdések a vita során. Az első pont az, hogy a magántőkét jobb mobilizálni, jobb, mint új hiteleket felvenni. Ez az alapgondolat vezette munkánkat az elmúlt hetekben, hónapokban, és köszönöm, hogy ezt önök is megszívlelték. A jobb kiadások, better spending, a jobb minőségű befektetések kell, hogy irányítsanak bennünket, és a magántőke mobilizálása tekintetében is nagyon fontos lesz ez. Hoyer úr ön is tudja, az európai az EBB által alkalmazott módszertannal kapcsolatban felmerült egy-két kérdés, például a szubstitíció módszertana, hogy a csomagba bekerültek bizonyos olyan projektelemek, amelyek szerintünk nem lesznek sikeresek, és a, a magántők két nem kiváltani akarjuk, hanem új befektetéseket akarunk mozgósítani a, a, a bank pénzével. Tehát ezzel kapcsolatban néhány kérdést még tisztázni kell, és jól tudjuk, hogy a bizottságnál is vannak bizonyos nyitváló kérdések, a projektre vonatkozó döntések szakértők kezében kell legyenek, ebben ezzel egyetért ugyanannai párt, ám a, a keretfeltételeket bizony politikai szinten kell eldönteni. És a tanács irányában azt is el kell mondjuk, hogy a magántőke mozgósításának ötletét, hogy megvalósítsuk, ehhez a tanácshoz is fordulnunk kell azért, hogy a blokádot oldja fel a költségvetési tárgyalások tekintetében. Fontos, hogy az európai intézményeknek jó és megbízható költségvetési legyen ahhoz, hogy működni tudjanak. Ezek azok a gond, kerületek, ahol még dolgoznunk kell, amelyekkel foglalkoznunk kell. A második fontos kérdés a néppárti frakció számára, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az, hogy a pénz önmagában nem oldja meg a problémákat. Jean-Claude Juncker is világosan kifejtette ezt a gondolatot az imént. Kedves kollégák, a befektetők visszajönnek Európába ugyan, de ha most azt láthatjuk, hogy Portugáliában, Írországban vannak befektetések. Tegnap Lettországról beszélt valaki, a néppárti frakcióban ott ezekben az országokban befektetnek. Miért? Itt fektetnek be azért, mert ezek az államok szerkezetváltást hatottak végre az elmúlt években. Ha az embernek van bátorsága felvenni a kesztyűt a globalizáció során, akkor lehet változtatni a gazdasági szerkezeten, és jönnek a befektetések. Ezért kell legyek bátrak legyünk a szerkezetváltáshoz. Nálunk Európában a bőke, saját tőke szabályozása, a versenyszabályozás tekintetében, a belső piac kitérés tekintetében Nincs belső piac a digitális piacon, ezért nem jönnek a befektetések. A mi feladatunk ez Európában, itt a e házban, meg tagállami szinten is. Ha Olaszországban a befektetések olyan nehezen működnek, mint Olaszországban, vagy, vagy az bürokrácia magas, mint Franciaországban, akkor persze, hogy nem fektetnek be. És ha hónapokig tart hazámban, Németországban a tervezési feltételek kialakítása, akkor nem fognak befektetni Németországban sem ezért kell a szerkezetváltást ezeken a területeken is kifejteni. Egy harmadik pont, amely a néppárt számára fontos, és amely a munkahelyek létrehozása a kontinensükön, és nagyon fontos a stabilitás. A költségvetések stabilitása az alapfeltétele annak, hogy beinduljon a gazdasági növekedés. Ha a piacok bizalma a tagállami költségvetésekben nem áll vissza, akkor nem jön. Az lenne a legnagyobb kár, ez ásná alá a befektetéseket Európában leginkább. Jean-Claude Juncker ma egy meggyőző javaslatot tett az asztalra. Kérem a bírálókat, akik most majd mindjárt megszólalnak, gondolom, kérem, hogy egy kicsit konstruktívabban bíráljanak. Európában gyakran az a gond, hogyha van is egy jó gondolat, vagy egy jó terv, akkor mindig először a problémákkal, a nehézségekkel foglalkozunk, és nem kapnak elég szót azok, akik azt mondják, hogy jó gondolat ez, és van még, még egy jobb gondolatom, amire hozzájárulok ennek sikeréhez. E konstruktív kritika lenne a fontos, az optimizmus kultúráját kéne az opti konstruktív kritika mentén kifejtenünk, és a tanács felé fordulva azzal egészteném ki, hogy a decemberi tanácsra való felkészülés során fel kéne tenni a kérdést, Vajon keveset tettünk-e? Azzal kell foglalkozzunk legfőbben, hogy több mint 300 milliárdot ö, megmozgattuk. Ugyan ha a tanálgalomok ennél többet kérnek, akkor maguk is ki kell egészítsék. Ez a projekt nyílt alapú, mindenki plusz hozzátehet eszközöket. Erre van lehetőség. A néppárt felsorakozik Jean-Claude Juncker és a bizottság javaslata mögött, kell, hogy beindítsuk Európát, ehhez egy új üzenet kell, hogy beinduljon Európa motorja. Szerintem megtettük ezt a lépést most. A szocialista frakció részéről Pitella elnök úr. Grazie Presidente. Köszönöm. Elnök úr, öt évvel ezelőtt a Barozzó bizottság mantrája az volt, hogy stabilitás, megszorítás. Ön, Juncker elnök úr, úgy döntött, hogy a parlamentben mutatja be ezt a tervét, ezt köszönjük. Ez a befektetési terv, amelyet felvezetett, azt mutatja, hogy a fókusz átkerült kissé máshova. Most a technikai részleteket hagyjuk is talán, de az világos, hogy az Európai Unió egy új korszak kezdetén áll, a befektetés, beruházás, növekedés, munkahelyteremtés, ezek a fő témák, ez a fő cím. Szerintem csodálatos, hogy ön vállalta, hogy ezeket a témákat tűzi zászlajára az új Európai Bizottságban. A szocialisták és demokraták e, támogatták az ön kinevezését még hozzá azzal a feltétellel, hogy ilyen irányváltás következik be. Ma ennek az irányváltásnak vagyunk szemtanúi, ez a politikai csaták eredményeként jöhetett létre. A módszertanon is változtattunk. Nem zárt ajtók mögötti megállapodásokról beszélünk, ahol az államok, kormányok képviselői eh, titokban eldöntik Európa jövőjét, nem, mindez nyíltan folyik. Valóban egyetértek önnel, nincs lehetőség arra, hogy visszaforduljunk, ha egyszer elindulunk ezen az úton. Hónapok óta várjuk ezt a tervet, és számítunk arra, hogy az Európai Beruházási Bank proaktív lesz ebben a programban. A kockázatos befektetések esetében kell egy olyan eh, állami vagy európai garancia, amely mögé áll ezeknek a fontos beruházásoknak. Minket nem érdekelnek a hitelminősítő intézetek, minket az érdekel, hogy az emberek életén hogyan tudunk javítani, életminőségén hogyan tudunk javítani, hogyan tudunk munkahelyeket teremteni. Juncker úrnak mi is benyújtottunk egy alternatív programtervet, beruházási programtervet, és azt várjuk, vártuk tőle, hogy valóban ezt a gazdasági növekedési és munkahelyteremtési célt elérjük. Nem lesz könnyű dolga, de megtette az első lépést a helyes úton, de messze még a végcél. Egyértelmű prioritásokra van szükség, hogy Európa polgárai tudják, hogy mihez kezdünk az adófizetők pénzével, mire fordítjuk ezeket a pénzeket. Az energiaátállás, az éghajlatváltozás kockázatának csökkentése szop, roppant fontos számunkra, óriási kihívás ez, éppen ezért nem, most nem a pártpolitizálás ideje jött el, hanem közösen kell együtt dolgoznunk a fenntartható fejlődés céljáért. Az európai civilizáció alapvetően a jövőbe veti tekintetét, nem a múltat vizsgálja állandóan arra kell koncentrálnunk, hogy mit kell tennünk, és mit tettünk annak érdekében, hogy az európai gazdaságban rejlő potenciált teljes mértékben kiaknázzuk. Szerettünk volna a több pénzt látni, nagyobb indulótőkét, de hát 20 milliárdos indulás végül is nem olyan rossz. A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy ők is járuljanak hozzá ehhez az alaphoz, ehhez a tervhez. Egy dolgot elmondott világosan, amit én nagyon fontosnak tartok kiemelni, ez pedig a következő. A tagállami befizetéseket nem veszik figyelembe, amikor az államadóság, illetve e, a költségvetési hiány kiszámolására kerül sor a szobítás és növekedési paktum keretében. Ez a fajta rugalmasság nagyon fontos. A, a paktum e, rugalmatlanságának tabuját döntjük meg ezzel, hiszen a rugalmasságra szükség van a politikában is rugalmasnak kell lennünk. A szabályokat intelligensen, okosan kell használni, különben miért lenne szükség politikusokra ülhetne itt több száz könyvelő, de nem, nem könyvelőket küldtek az emberek Strasbourgba az Európai Parlamentbe, hanem politikusokat, akik a szabályokat értelmesen tudják alkalmazni és most pontosan ezt tesszük annak érdekében, hogy az európai projekteket támogató közberuházások megvalósulhassanak. És a stabilitási és növekedési paktumon kívül e, kerülnek ezek a pénzek. Nem tudom, hogy valóban az utolsó esélyünk -e ez, de mindenképpen meg kell próbálnunk valóra váltani ezt az ambiciózus tervet, nem szabad abban a helyzetbe kerülnünk, hogy később azt mondjuk, hogy itt volt a kezünkben a lehetőség, és ezt eh, elszalasztottuk. Tehát támogatjuk az önjavaslatát, eh, támogatjuk azt is, hogy ezt még három évig folytassuk. Most indul ez a fontos folyamat, arról kell meggyőződnünk, hogy igazságosan, fair módon alkalmazzuk ezt a programot. Beszélt arról, hogy a, a diák Szalonikiben egy újonnan épült iskolába kezdi majd a következő tanévet illetve eh, az Európai Kórházban európai életeket mentünk, az európai kis- és középvállalkozás globálisan is versenyképes lehet. Nos, ez az elképzelés, amit mi is osztunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a konzervatív frakció nevében Kamal elnök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Juncker elnök úr, mint tudja, a mi politikai frakciónk a jövővel foglalkozik, nem a múlttal. És meg kell mondjam, hogy elemzése, meg a, a, a, az öntözőkanna metaforája tetszett. Hogyan lehet az öntözőkannával a növekedést elindítani? Hogyan tesszük ugyanakkor, hogy ne elmossuk a megállapodásokat? Hogyan lehet egy megfelelő hogy nem arra van szükség, hogy építsünk egy olyan öntöző rendszert, amit sose kapcsolunk be, hanem igazi beruházásokra. Beszéltem én is magánbefektetőkkel a múltban, megkérdeztem, miért nem ruháznak be Európában. Múlt héten egy nagy intézmény beruházóval beszéltem, akinek 600 milliárd fontos befektetési alapja van, és azt mondta, a kormányzati befektetések nem hoznak igazi megtérülést. Hogyan tudjuk tehát, hogyan tudunk olyan projekteket létrehozni, amelyek befektetéseket hoznak. A kockázati befektetők azt mondják, hogy az EU jogalkotás nem teszi vonzóvá Európát. Hogyan tudjuk kezelni a jogalkotási kérdését? Egy német iparvállalkozóval beszéltem, megkérdezte, vajon miért van az, hogy az eurózóna, miért vonz, miért a nem eurózóna, miért hoz több beruházást, mint az eurózóna. Fordítva mondtam az előbb elnézést. Tehát ha az eurozóna jobban működne, nem működik jól. Az euró a fő kérdés itt, ám a csomag kulcsa kulcskérdése az, hogyan tudjuk beindítani a befektetéseket, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy nem csak pénzről beszélünk, hanem jön is a pénz. Hogyan tudjuk a reformokat vég, végigvinni, ahogy Manfred Weber mondta. Hagyjak néhány példát. Néhány évvel ezelőtt beszéltem egy brit vállalat vezetővel, Birindiziben akart Olaszországban beruházni, 11 évig tervezett egy nagy cseppfolyós gázterminál építését. Ennyit vett igénybe a bürokrácia, a tervezés, elvesztette a kedvét, elvonult onnan. Hogyan tudjuk leépíteni a bürokráciát tehát, amely akadályozza a beruházás befektetést? Vagy a, egy reptérépítése 44 hónapos tervezés után sem sikerült megnyitni a projektet, sehová sem vezet. A kérdés tehát az, hogyan lehet a magánbefektetést elindítani, anélkül, anélkül hogy az adófizetők viseljék a terhét. Hogyan kerüljük azt a helyzetet el, hogy, hogy a magánbefektetők az adófizetők kárára gazdagodnak meg? Hogyan tudjuk a rossz projekteket, például a Castelloni reptér példáját elkerülni? Ezért kell részletes terv a befektetésekre. Mondja el Juncker úr azt, hogy miért nem fektet be a magántőke, és ha el tudja magyarázni ennek okait, és ki tudja küszöbölni, akkor talán támogatni fogjuk a projektjét. Köszönöm szépen, most pedig a liberálisok részéről Ferhofstadt elnök úr. Kamal úr azt mondta, eh, amit, amit most hallottunk, de a berlini reptérrel mi a helyzet. Most pedig ugyanehhez a témához. Én nagyon jónak tartom, hogy beterjesztette ezt a javaslatot, és nagyon jónak tartom, hogy 2015-ben az alapot megkezdhetjük, és nagyon jó, hogy ezek már nem csak szavak. Öt éve folyamatosan a növekedésről beszélünk, a, a kötvényekről, most pedig végre már a beruházási hiányról. Ez hatalmas. 700 milliárd euróról beszélünk. A válság kezdete óta a beruházások a kötvények 14%-kal visszaestek, miközben az USA-ban ugyanazon a szinten maradtak a beruházások, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És három dolgot tisztáznunk kell ahhoz, hogy ez a terv működhessen. Az első pont – ez a beruházási terv, Juncker úr. Nem lehet önmagában tekinteni ezt a tervet. A jövő év erejére, amikor megszületik a jogszabály, nem csak ezt kell, hogy lefedje, hanem azt is, hogy a kiegészítő intézkedések hogy folyanak? Először is a strukturális reformok a tagállamokban. Weber úr több példát adott, munkaerőpiac, nyugdíjpiac, és így tovább. De a kondicionalitásról is beszélhetünk, mert hát legyünk őszinték, minek kezdjük el finanszírozni a beruházásokat, egyes országokban, ha maguk az országok nem hajtanak végre strukturális reformokat. Tehát jó, legyen kondicionális, ez ad a beruházás, legyen attól függő, hogy a strukturális reformok létrejönnek-e. Másodszorban. Ennek a programnak kell, hogy legyen egy második része. A piacok megnyitása, digitális energiapiac, egyesüljenek a piacok, legyenek egységesek, semmi értelme interkonnektorokat létrehozni Spanyolország és Franciaország között, ha közben a francia jogszabályok nem hagyják jóvá, hogy felhasználják a fogyasztók ezt a spanyol energiaforrást, akkor semmi értelme. Ugyanez a digitális piaccal a helyzet. Ha 28 különböző felügyelet létezik, akkor mire való a széles sáv? Legyen közös felügyelet, és aztán legyen beruházás. Akkor lehet produktív. A harmadik dolog a tőkepiacok helyzete. Hill úr itt van. Egyesíteni kell a tőkepiacokat. Az ön brit tulajdonát nem tudja felhasználni olasz beruházásokra. Tehát nem csak magára a beruházási tervre van szó, szükség, hanem arra is, hogy egységesíteni kell a piacokat, a jogszabályokat. Méghozzá ugyanabban a pillanatban különben csak hatalmas pénzeket vesztünk. Ezen kívül hogyan működjön ez az alap? Hát legyünk őszinték. Itt nincs ját, játéktér arra, hogy állami pénzeket vonjunk. Mert nincs állami pénz, állami adósság van. Pénz az nincs. Úgyhogy egy garancia alaplétrehozása nagyon fontos. Mi szerint ne legyen szükség tőke, de leverage-et lehessen végrehozni, és ez most nem az ön számára a legfontosabb, hanem a tanács számára. Itt van a beruházás bank, itt van önök is. Önök is egyetértenek a javaslattal. De tanácsot is be kell vonni a 28 tagállamot. Ha a 28 tagállam támogatja ezt a garancia alapot, akkor sokkal jobb garancia alapot tudnak megvalósítani, mint a most létező 21 milliárdos. Gozi urat megkérdeztem tegyék föl a napirendre a tanácsban decemberben ezt a napirendi pontot. Nem az az a kötelességük, kollégák, ne, hogy garantálják, hogy minden tagállam részt vegyen ebbe. Ez a kötelességük. Úgyhogy ez kell, hogy legyen az olasz soros elnökség utalá, ö, kötelessége. Ezen kívül adómentesség. Miért nem? Ön és minden egyes tagállam megtehetné ezt. Például az alap kötvényeit illetően legyenek adómentesek a kötvények. Ez hatalmas népszerűséget garantálna. Az átlag állampolgár nagyon szívesen vásárolna akkor kötvényeket és részvényeket. Hát ha nem, akkor mit kapnak vissza, hogyha adóznak utána? Hát semmit hiszen a kamat olyan alacsony a bankokban. De ha van egy kétszázalékos megtérülési arány, és nem adóztatják meg, akkor sikeres lehet, és végül, de igen, abba hagyom. Ez ne legyen egyszerűen egy kívánságlista a tagállamok részéről. A bizottság feladata az, hogy kiválassza a projekteket. És a beruházási banké. Legyenek ikrek. Nem ikrek, nem bűntársak, hanem ikrek, jó testvérekként. A Egyesült Baloldal nevében Papadimulus úr kapja meg a szót. Juncker! Juncker úr! Sajnos a 315 milliárdos híres csomag, amit megígért nekünk július 15-én, üres. Ez az óceánban csak egy csepp. Mit adott elő itt nekünk ma? 15 milliárd a költségvetésből, 16 milliárd, és 10 milliárd a beruházási banktól. És honnan jön a friss pénz? Ígéretet tesz, hogy 15-szörös megtérülést garantál. Egyetlen közgazdás sem létezik a világon, aki elhinné önnek, hogy a jelenlegi körülmények között az eurózónában lehetséges lenne, hogy bármilyen tőke 15-szörösen megtérüljön. Még a pénzügyminiszterek is, akik támogatják önt, és ezt a Z csomagot létrehozták, nem hiszik, hogy lehetne friss pénzt találni, pedig új tőkére van szükség. Amikor stagnál egy piac, akkor nem lehet fellendíteni hirtelen a kört. Ferhofstadt úr azt mondta, hogy az eurózónában a válság után 15-szörös, 15%-kal csökkent a kötvények értéke, miközben az Amerikai Egyesült Államokban ugyanazon az értéke maradt. Miért? Mert beruháztak állami szinten. Ön nem változtatja meg az eszközöket, Juncker úr. Ön azt mondta, hogy az 500 milliárd eurós összegből használjunk föl pénzeket. Schäuble úr Németország részéről azt mondta, nem. Most nem számolna be erről, hogy itt aztán mi történt? Aztán azt ígéri az országomban a tesszaloniki gyerekeknek, hogy kapnak iskolát a trojkával való együttműködésük okozta azt, hogy Görögországban 30%-os a munkanélküliség a fiatalok körében 50%-os humanitárius krízis van. Ne próbáljanak már meg egy ilyen monopolpolitikát megvalósítani, amit Németország diktál. Most pedig a zöld frakció nevében Lambert elnök kapja meg. Köszönöm. Juncker úr eljátogat ide közénk, hogy bemutassa ezt a beruházás befektetési tervet, tartotta az ígéretét, ez dicséretes. Osztjuk az elemzését, mi szerint valóban Európának az a baja, hogy nincs elég befektetés. Pedig szükség lenne erre. De nem olyan befektetésekre van szerintünk szükség, amely pár napra, órára, másod percre játszik a pénzzel, ezt is befektetőnek nevezzük, de nem ilyen befektetésekre van szükség. Szerintünk a befektetés beruházás sokszor például látjuk az ingatlanpiacon is, milyen fajta befektetések, beruházások vannak. Nem, nem ilyenre van szükség. a semmi közepén építeni egy atomerőművet, vagy a semmi közepén építeni egy, egy repülőteret, vagy lebetonozni az egész spanyol tengerpartot, szerintem nem ez az igazán okos befektetés beruházás. Ezzel hozzáadott értéket nem teremtünk, igazi értéket nem teremtünk. Szerintem az egyetlen fontos és értékes beruházás befektetés, amely az emberi erőforrásokra koncentrál, amely egy célt szolgál, amely az emberi méltóság szolgálatába áll. Ehhez egy környezetbarát eh, gazdaságra való átállásra van szükség, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás új módszerére, az oktatás, a képzés, a kutatás, eh, az innováció. Ez az a cél, ahova el kell jutnia, amikor arra beszélünk, hogy elindulunk egy új úton. Úgy tűnik, hogy ezek a célok csak részben érhetőek el az ön javaslataival. Nehéz azt is elhinni, hogy 21 milliárd eurót, amely egyébként már odaígért amit már odaígértek. Nos, ha ezt át csoportosítják, ez olyan tőkátételi hatást vált ki, amelyen majd 100 milliárdok jelennek meg a befektetések piacán. Azt is hangsúlyoznám, hogy már meglévő programok pénzeiről van szó, például a kutatási program át, pénzek átirányításával valóban elérhető a kívánt cél. Az alapelv szerint ez a terv azt célozza, hogy az hogy közpénzből álljuk a, a, a veszteséget, és utána pedig a nyereség magánkézben marad. Hát ez jól ismert megoldás, amely nem működik. Természetesen, hogyha javítani kívánok ezen a terven, ahogy Manfred Weber mondta, mi a zöldek erre készen állunk, de nekünk igazán hiányzik a tervből sok elem. Például a befektetési piacon ezt a kaszinovilágot, kaszinó befektetéseket meg kell szüntetni. Tehát az, hogy állami garanciával játszani a pénzpiacon, ez szerintem olyasmi, aminek véget kell vetni. A úgynevezett kaszinogazdaságnak véget kell vetni. Ezer milliárd eurót ezer milliárd euróról beszélünk, hogyha ez valóban a reálgazdaságban jelenne meg, de hogyha ez nem így alakul, akkor továbbra is inkább a kaszinó befektetők világát éljük majd. A másik az adócsalás elleni küzdelem. 21 milliárddal indulnunk? Hát, hogyha a nemzetközi cégek annyit fizetének adóban, mint a kis és középvállalkozások, akkor sokkal több pénzük lenne. Tehát az adócsalás, adóelkerülés elleni harcot is zászlájára kellene tűzni. A foszilis energiát évente több 10 milliárd euróval támogatjuk. Szerintünk ezeket a szubvenciókat át kell e, irányítani hova, ahol hasznosan felhasználhatók a környezetbarát gazdaságra való átállásra. Éppen ezért az arab sejkek és Vladimir Putin számára azt hiszem, hogy ez napi 1 milliárd euró is zsebpénz lenne. EFTD e frakció. Az EFTD frakció nevében Offlin úré a szó most. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a londoni City befektetései nagy katalizátor hatást hoznak, ám úgy tűnik, hogy ehhez képest a bizottság csodákat hoz. Önöknek nincs meg a 320 milliárdja, amit terveznek, az, hogy jó pénzzel próbálják oltani a rossz pénz okozta tüzet. Stagnál az eurozóna, már régóta. Juncker úr, ön egy megoldást kínál, az indító kulcsal, ám maga az egész jármű ö, ócska is rossz, nem fog elindulni. Ez, ahogy mondom, ócskaság így, ahogy van. A leértékelés lenne az a mechanizmus, amely a gazdasági tevékenységet nehéz időkben megvéd. Nagy-Britanniában kb. 1 milliót ö, munkahelyet mentettünk meg azzal, hogy a font sterlinget le tudtuk értékelni az Eurolandben viszont több millió munkahely megszűnt, mert Portugália, Olaszország, Spanyolország nem tudott leértékelni. Csak persze a német gazdaság erre előtt le a kalappal. Németországnak megvan az, az infrastruktúrája, jó ipari kapcsolatai, kiváló műszaki képzés, méretgazdaságosság és világvezető márkái vannak. Ám az, hogy a déleurópai államok ugyan ebben, ugyanabban a, a kamatrezsimben éljenek, mint Németország, az ostobaság. Dél-Európa rettenetes állapotban van, a munkanélküliség és a ifjúsági munkanélküliség szégyenletes. Ezért bármilyen, bármit is kívánnak az, európai, az euró újraélesztésére, az nem helytálló, deflációs nyomás van Dél-Európában. 20, a 300 milliárd nem fogja megváltoztatni ezt. Az a birodalmi ambíció, amelyet vallanak, tönkreteszik a világ legjobb kontinensén a lehetőségeket Európában. Ez nem egy New Deal, Juncker úr, nem is a korai karácsony, hanem csak egy újabb Európai Uniós kudarc. Most pedig megadom a szót Annemans független képviselőnek. Juncker úr, én nem hiszem, hogy túloznék, amikor azt mondanám, hogy az ön csomagja egy tréfa, egy rossz tréfa, igazából csak összekapargatják a pénzt, újra feldolgozzák, újra címkézik alapvetően teljes mértékben haszontalan ez a csomag. Ön pedig az alapok tőkeáttételéről beszél. De igazából ez igazából egy teljesen haszontalan gyakorlat, öntözgetés, abrakadabra, ez egy nem létező pénz, és ez az ön nagy problémája. ha hallatlan a botrány, aminek tanúi vagyunk, amely megnyírbálja a bizottság hírnevét, és alapvetően ön megpróbálja elfedni a szemünket, félrevezetni minket, az ön hihetőségét teszi most kockára, pedig már nincsen szava hirdősége elnök, most pedig a tanács részéről Padoan miniszter úr. Signor Presidente, onorevoli membri del Parlamento, signor Elnök úr, tisztelt képviselők, Juncker úr, Juncker elnök úr kezdeményezése roppant aktuális jó időben jött, mert a gazdasági növekedési ráta Európában nem kielégítő, ez nyilvánvaló mindenki számára. A stagnáció jellemzi Európát, és az inflációs ráta is túlságosan régóta túlságosan alacsony. Más utat kell találnunk, más út vezet a gazdasági növekedés felé. Azért, hogy a stagnáció veszélyt elkerüljük. Ez sürgős, és Európa egészen számára elengedhetetlen. A gazdasági növekedés és a munkahely teremtés eh, az olasz elnökség legfőbb prioritása. Szerkezetváltás, a nagyobb fokú integráció és a befektetések támogatása. Ez a három cél az olasz elnökség számára, hiszen befektetési beruházások nélkül nem indíthatjuk újra a gazdasági növekedést. Rövid távon keresletet generálhatunk, így hosszú távon pedig a kereslet és a kínálati oldalt is stimulálhatjuk. A befektetések elmaradása drámai hatással van Európában, ezt a tendenciát kell megfordítani. A struktúrális reformok, a szerkezetváltás minden tagállamban elengedhetetlen, de az unió szintjén is ezzel tudjuk javítani az üzleti környezetet, az üzleti légkört, illetve a a profit nyeresség eh, termelés eh, kilátásait. Ráadásul, hogyha egy tagállam jól szerepel, akkor ennek pozitív hatása van a többi tagállamra is. Így működik egy egységes belső piac. A bankunió kiterjesztése is engedhetetlen, és az automatikus információ csere is segítheti például az adócsalás adóelkerülés elleni harcot. Ezek azok az intézkedések, amelyek kettős hatással járnak. Egyrészt a finanszírozás beviteli oldalát is jótékonyan befolyásolják, valamint a befektetők, beruházók számára is vonzalbá teszik e, Európát. Több forrásra vagy projektre van szükség? Ez a kérdés. Nos, szerintem ez egy fals kérdés feltevés. Mind a kettőre szükség van. Több pénz kell ahhoz, hogy több projektet megvalósítsunk, és több projektre van szükség tervre, programra, ahhoz, hogy értelmesre elköltsük ezeket a pénzeket. Az Európai Bizottság, a Beruházási Bank és a tagállamok együtt ha együtt járnak el, akkor láthatjuk, hogy az konkrét eredményekkel járhat. A Juncker úr terve szerintem modellértéki lehet a jövőre nézve, meghatározó hatású lehet ez a jövőre nézve, hiszen így tudják, tudjuk a beruházás ösztönzésen keresztül uh, az annyira várt gazdasági növekedést beindítani, és egyébként ez ezer szállal kapcsolódik a gazdaságpolitikához is. Az ECOFIN a következő ülésén pár napon belül napirendre tűzi ezt a kérdést. Hogy azt többen elmondták, nem csak állami pénzek, közpénzek, kell mobilizálni, hanem a magán befektetéseket is. Ez a leverage, ez a tőke átétel elve, ez az a katalizátor hatás, amit állami pénzekkel kiválthatunk, de közvetlen hatást generál maga az a tény, hogy az állam az Európai Unió befektet. Főként akkor, hogyha a kereslet hosszasan, hosszú távon is csökken, jelenleg is ez a baj. Ilyenkor rövidtávú terveket szűnek az európai cégek, és általában kockázatkerülévé válnak. Ezt a tendenciát kell megfordítani, ehhez kell a magán és a közbefektetőknek össze fogniuk. Ahogy említettem, a magánbefektetők bizalmát kell újra elnyerni, ehhez az üzleti környezetet, légkört kell javítani, valamint új pénzügyi eszközökkel új életet lehelni a beruházási befektetési piacba. A tőkepiaci unió kezd elnyerni végső formáját, a bankunió már megszületett, más kiegészítő intézkedésekkel is tovább kell dolgoznunk ezen a téren. Az Európai Beruházási Banknak mindebben kulcsfontosságú szerepe kell, hogy legyen, általában a fejlesztési bankokkal együttműködve. Egy, az Európai Fejlesztési Bankok teljesen integrált európai hálózata biztosíthatja azt, hogy például a projektek kiválasztásánál megvan a megfelelő szakértelem, hogy valóban a megfelelő helyre jussanak el ezek a pénzek. Vannak stratégiai ágazatok, infrastruktúra, oktatás, energia, kutatás, csak hogy egy párat felvillancsak, amelyek önmagukban is fontosak. De nem mindegy, hogy egymással uh, hogyan, egymáshoz hogyan illeszkednek, egymással hogyan uh, tudnak együtt működni. A befektetések radikális csökkenése miatt lemaradtunk a technológiai versenyben, ezt a hátrányt be kell hoznunk, ezért minél hamarabb tennünk kell valamit ezen a téren. Az európai polgárok, polgárok óriási várakozásokkal tekintenek a Juncker terv elé. Könnyű csalódni, hiszen eh, hosszú ideig tart, amíg eh, beindul valóban ez a terv, és elkezdi meghozni eh, az első gyümölcseit, addig is kell valamit tennünk, el kell kezdenünk megkeresni azokat a projekteket, amelyekbe lehet és érdemes pénzt fektetni. Ezt az üzenetet el kell jutatni Európa minden sarkába, hogy készüljenek olyan tervekkel, olyan projektekkel, amelyeket utána, ha egyszer beindul ez az alap, beindul a befektetés program, akkor egyből elkezdhetünk közösen megvalósítani. Általában a politika iránti bizalomhiánytól szenved az Európai Unió, ami a mi felelősségünk, a politikusok és az intézmények felelőssége. A ma Juncker úr által felvázolt terv egy nagyon fontos lépés, a jó úton megtett első lépés, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés álma valóban megvalósuljon. Köszönöm szépen, Padován úr! A zárás gyanánt megint a bizottságnak adom meg a szót, ezúttal Katainen alelnök úrnak. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselő! Megköszönöm mindannyiuk értékes hozzászólását. Mostantól viszont arra kell koncentrálnunk, hogy együttműködjünk azért, hogy ez a terv valóságá váljon. Ma a Juncker bizottság teljesíti az első ígéretét, amelyet akkor tettünk, amikor kineveztek bennünket. Egy befektetési tervet mutatunk be, amely megváltoztatja a közpénzek felhasználásának mikéntjét az Unióban. Likviditás van a piacokon, a kamatok nagyon alacsonyak, és a piaci feszültségek enyhültek. Ugyanakkor igazi igény van hiteles befektetési projektekre. Mégsem történik mindezek ellenére meg a befektetések beindulása. A bizonytalanságok és a kockázat elkerülés megakadályozza a befektetések beindulását. A kormányok és a hatóságok összehozhatják a keresleti kínálati oldalt, hosszú távon gondolkozva, hozzájárulva ahhoz, hogy Európa prioritásai érvényesüljenek. Energia, digitális ágazat, közlekedés, kutatás, fejlesztés, ezek a célirányok. Európa ebben egységes és innovatív kell legyen. Tisztelt képviselő, csak akkor tudjuk ilyen mértékű és ambiciózus programot végrehajtani, hogyha erős politikai támogatást kapunk ettől a háztól. Számítunk erre a támogatásra, ahhoz, hogy a befektetési terv fenntartsa, fenntarthassa nagy alatörő voltát, és a választók szava meghallgattassék ezáltal. Tudom, hogy ma a figyelem a pótlagos pénzügyi kapacitásokra irányul. És bár ez nagyon fontos, ez önmagában nem elég. Ahogy elmondtam meghallgatásom során, nem csak számokat akarok irkelni egy papírra, nem csak pénzt akarok az asztalra tenni. Ezért a befektetések mikéntjének reformját kell végrehajtani Európában, biztosítva azt, hogy reál befektetések a reál gazdaságban menjenek, és valóságos lehetőségeket teremtsenek Európában. Az EU befektetési terve háromszög, három eleme van, tehát először is azt kell garantálni, hogy minden befektetett euró ebben a tervben maximalizálja a hatását a reálgazdaságban. Ehhez stratégiai befektetési alapot kell indítani. Ezt az alapot az EU költségvetése és az EBB tőkéje 21 milliárd euróban fogja létrehozni. Ez az, ez az új alap hitelkapacitása több mint 60 milliárd lesz a reálgazdaságban. Ezeket a nagy kockázatú befektetésekbe irányítjuk. Tehát még egyszer mondom, a magas kockázat, magasabb kockázatú befektetésekbe irányítjuk első osztályú garanciákkal. És arra is használjuk, hogy hosszú távú stratégiai beruházásokat finanszírozzunk, és a KKV-k számára pótlagos hitelkeretet biztosítsunk. A szilárd valuta által megtámogatott alap a vállalatokhoz alacsony kockázatú forrásokat hoz, és a multiplikátor fatás révén a magánbefektetők is kiegészítik majd ezt a 300 milliárdot nagyon robosztus, konzervatív számításokon alapul ez a feltételezés, az EBB korábbi tapasztalataira alapul alapítva a számításokat. Nem arról van szó, hogy magukért állítunk fel komplex pénzügyi eszközöket, hanem a változás érdekében. Azok, akik azt mondják, ez nem igazi pénz, nekik azt mondom, ez ostobaság, amit mondanak. Igenis, valóságos, 60 milliárdos költségvetési hitelkapacitás, amely igazi projektekbe igazi munkahelyeket teremtve igazi beruházásokat vonz majd. És semmiképpen sem egy költséges pénzosztogatás, amely tovább terhelné meg a költségvetéseket, amely nem fenntartható. Ma tehát együtt kell teljesítjük ígéretünket, és a következő lépés a tagállamokon áll, náluk, az ő térfelükön van a labda, a tagállamok kell, hogy hozzáruljanak az alaphoz, és ez semleges kell legyen. Ugyanakkor a tagállamok jobban kell használják a strukturális alapok nyújtotta eszközöket, meg duplázva ezeket. Ma 92%-a a strukturális alapoknak a támogatási keretekben kerül elköltésre, ez nem jó így. A már grenzkímekben adott pénzek nem kívánnak további erőfeszítést, ez nem jó így. A csomag lényege egy politikai változás, döntés, vagy tovább visszük a hagyományos támogatásokkal és hitelekkel a gazdaságot, ahogy eddig tettük, és ez erre használjuk a pénzt, vagy döntünk, és hatékonyabb módon használjuk fel a költségvetéseinket, nagyobb hitelkihelyezést téve lehetővé a gazdaságba. Ez egy fontos döntés, új módszertan kíván meg európai szinten a, a közpénzek felhasználása tekintetében. Második pillérben azt akarjuk garantálni, hogy eléri ez a pénz a reálgazdaságot. Az EBB-vel együtt egy átlátható ö, csatornát kívánjuk megnyitni a megbízható beruházásoknak EU szinten elősegítve a projekteket, és a projektek struktúrálását lehetővé téve innovatív pénz, pénzügyi eszközöket bevetve a tagállamok szintjén is. Ezt kérik a befektetők, tudnilik. Van pénz a piacokon, a befektetők azt mondják, jó struktúrált, magas minőségű projekteket akarnak, ami átlátható módon működik. A bizottság és EBB által vezetett Task Force a tagállamokkal együtt ma kb. ezer projektet indít el az értékelés útján. Szeretnénk a legjobbakra egy európai címkét tenni. és beruházásokra van szükség a jövőre vonatkozóan, és nem még egy buborékra. Ezért a magasabb kockázatú hosszú távú kötvényeket össze kell kapcsolni a prioritások mentén, ezekkel lehet aztán gyorsan elindítani a fenntartható növekedést. Harmadsorban el, le akarjuk bontani azokat az akadályokat, amelyek a magánbefektetők útjában állnak. Fel akarjuk gyorsítani jobb szabályozásra vonatkozó munkát, együtt kell működni a tagállamokkal a szerkezetváltás érdekében, amelyek végső soron kedvező befektetési környezetet teremtenek, jobb versenyképességet, több munkahelyet hoznak létre. Energia, digitális tőke, közbeszerzési és szolgáltatási egységes piacra van szükség, a szabályozási ö, ö, akadályokat le kell bontani a vállalatok előtt. Nagyon sok vállalat termel digitális ö, eszközöket. Amerikában digitális egységes piac van, Európában nincs ilyen még. Nagyon sokan fektetnének be az energiaágazatba, de amíg nincs igazi energiaunió, nem tudják olyan gyorsan megtenni ezt, mint mondjuk az élelmiszer ágazatban. Az belső piacot el kell mélyíteni a közbeszerzés és a szolgáltatások piacain is és támogatom biztos társaimat az energetikai és digitális és közlekedési egységes piac erősítésében, valamit együttműködök Jonathan Hill biztossal a tőke piaci unió létrehozásában. Olyan pénzügyi szolgáltatásokra van szükség, amelyek különösen a KKV-kat segítik, és csökkentik a bankoktól való függőségüket. Számomra a belső piac erősítése a harmadik és legfontosabb eleme a háromszögnek, az, amelyik valóságosan megváltoztatja Európát. Ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra persze, ám együtt, ha elhatározottak vagyunk, tudunk változáshozni. Ez kötös felelősségünk. A háromszög, befektetése háromszög minden elemét együtt kell végrehajtani, hogy a befektetések megvalósulnak, és mindegyik erősíti a másikat. Sokan persze azt mondják, hogy az új pénzügyi tervben levő eszközök nem elégségesek. Ám nem akarunk, nem akarjuk maximalizálni az adófizetők terheit. Ami számít, nem csak az, hogy sok pénz legyen a bankban, hanem hogy forogjon ez a pénz a reálgazdaságban. Viszonylag kis közpénz beruházással a bizonytalansági faktort le lehet bontani, és ahhoz kell csak pénz, hogy beindítsuk a motort, utána magától megy bizonyos szempontból. Ha a tagállamok úgy gondolják, hogy ezek az alapok nem elégségesek, persze maguk is hozzájárulhatnak ezek bővítéséhez. Ahhoz, hogy a befektetési terv működjön, a tagállamok bátor lépéseket, döntéseket kell hozzanak, és az EBB is el kell játsza a rárót szerepet. Magában, önmagában a terv nem fog megoldani, nem fogja megoldani az európai gazdaság problémáját. Ám, ha mind a három elemét végrehajtjuk a tervnek, az európai befektetési ö, ö, terepet megváltoztatjuk, lényegileg változtatjuk meg jó irányba. Működjünk tehát együtt, hogy beinduljanak a befektetések Európában. Köszönöm szépen, Katainen úr. Ezzel lezárom ezt a vitapontot.